Akkor kezdjük az ülést, megnyitom tehát az Emberjogi Albizottság ülését. No, but I, no, no, I, I'm educating people. I'm educating people. Yeah. Yes. Uh, arvoisat läsnäolijat, hyvät kollegat, arvoisat vieraat, toivotan teille. Kedves vendégeink, kedves képviselők, sok, szeret, sok szeretettel köszöntöm Önöket az Emberjogi Albizottság ülésén. A mai napunk tulajdonképpen érdemében nagy részt az emberjogi helyzetről szól, az oroszországi emberjogi helyzetről megtartott, vagy témában kapcsolatban megtartandó meghallgatásról van szó. Egyetértenek e a napirenddel, van-e hozzászólás a napirendhez? Úgy látom, hogy nincs. Akkor másodszor. Most már tudjuk, hogy ki a negyedik alelnöki jelölt. A szociáldemokraták Janusz Cemkent jelölték. És abból indulok ki, hogy nem igazán kell itt formalitásokba bocsátkozni, nincsen egyéb jelölt, úgyhogy kérdezem a kollégákat, hogy Eh, megválaszthatjuk-e szociáldemokrata kollégánkat negyedik alelnöknek. Úgy látom, hogy egyetértenek a kollégák. Köszönöm szépen Csemken úrnak, eh, eh, hogy vállalta, és a jelöltséget, is sok szeretettel köszöntöm. És várjuk itt önt az elnöki pulpituson. Hármas pont. Az ülések jegyzőkönyvének jóváhagyása augusztus 31-től szeptember 1-ig tartó ülés jegyzőkönyvéről van szó. A jegyzőkönyvet ezzel elfogadottnak tekintjük. Négyes napi rendi pont, van néhány közleményem. Főleg azzal kapcsolatban, ami eh, történt eh, múlt héten az albizottságban. Pont a Fiene kollega és én írtunk egy levelet, az Ásrafi helyzetről, és ezt elküldtük Bilt úrnak. És arra kértük, hogy az ENSZ megfigyelő csoportját engedjék be az Ásrafi táborba. Andre Kiene asszonynal korábban hasonló felhívást intéztünk Kilájl asszonynak, asszonyhoz, az ENSZ biztosához. Ezzel csak annyit szeretnék, annyit szeretnék mondani, amit, hogy az, amit az albizottság itt tesz, az teljes mértékben meg, megfelel az áprilisi állásfoglalásnak. Eh, amely az Ásafi táborról szólt, és az itt uralkodó helyzetről szólt. Azt gondolom, hogy most itt az ideje a cselekvésnek, hiszen eh, éheznek az emberek, úgyhogy eh, Svédországot arra kérjük, hogy segítsen megoldani ezt a humanitárius helyzetet. Végül pedig arra szeretnék utalni, hogy emberjogi állásfoglalást fogadtunk el a legutóbbi plenáris ülésen, szeptember 17-én. Fogadtunk Évgenyi Csapkinnal kapcsolatban el egy állásfoglalási javaslatot, egy afgán emberjogi eh, harcos. Ő a legfontosabb, legnagyobb emberjogi harcos Afganisztánban, és megtudtuk, hogy az is lehet, hogy nem részesül megfelelő mm, igazságszolgáltatási eljárásban az is lehet, hogy politikailag motivált helyzetről van szó. Azt szeretnénk, hogyha az afgán hatóságok világos, nyitott és igazságos tárgyalást biztosítsanak az ügyben. Kazaksztán. Kazaksztán az az állam, amely egy nemzetközi szervezetben éppen éppen elnöki funkciót tölt be, és szeretnénk emlékeztetni e-, ezt az országot is arra, hogy az emberjogi kérdésekben milyen felelőssége van. Októberben, novemberben együttes kerül sor kazah és Európai Uniós képviselők részvételével. Aztán Muhammad Al-Hassinról elfogadott eh, állásfoglalás, eh, szíriai személy. Nos, eh, az Európai Parlament azt követelte Szíriától, hogy azonnal engedjék szabadon ezt a személyt, ő emberjogi szakértő. Ő a Vászihan, egy szíriai emberjogi szervezet elnöke. Júliusban fogták el, és azzal vádolják, hogy megsértette a nemzeti érzést, és hogy hamis híreket terjesztett. Egy zárt ülésen merültek föl ezek a vádak, ahol is ennek a személynek a jog, jogá, ügyvédje nem lehetett jelen. Aztán született egy harmadik állásfoglalás, ez az e, orosz országi emberjogi aktivistákról szól. Ez központi jelentőségű téma, és ma is erről szól a meghallgatásunk. Arra is szeretnék emlékeztetni, hogy e, szeptemberben Strasbourgban számos Európa tanácsi, illetve Európai Bizottsági e, képviselővel találkoztam, illetve küldötte, és az Európai Parlament és az Európa Tanács közötti kapcsolatokat lehet javítani, ezt együtt megállapítottuk, hiszen közös céljaink vannak, és közös alapokról indulunk, és azt remélem, hogy, az, e hogy a szakbizottság ezeket a célokat el is fogja fogadni. Azt kell még megbeszélnünk, hogy hogy lehet ezt a jövőben ezeket a kapcsolatokat erősíteni. Decemberben eh, Szaharov halálának eh, évfordulóján visszatérhetünk még erre a témára. Aztán a következő, a következő pont, soron kívüli ülést eh, szeretnénk október 12-én szervezni. Thomas Hammert fogjuk ide meghívni, az Európa Tanács emberjogi biztosát. és ez alkalommal valószínűleg beszélhetünk arról, hogy a Szaharov hálózatot hogyan lehetne itt javítani, hiszen a parlament ebben már döntést hozott. Emellett eh, Tremont Stevenson eh, főtitkárral is találkoztam, ő felelős a kínzással kapcsolatos kérdésekért az Európa Tanácsnál és tehát mindent, ami az embertelen bánásmóddal, kínzással kapcsolatos, az nála landol, hogy úgy mondjam, ő felelős ezekért a panaszokért és kérdésekért. A kínzás elleni konferencián szeretnénk, ha ő is részt venne. Ez Strasbourgban lesz március 6-án illetve novemberben elnézést, novemberben lesz ez a konferencia, és azt remélem, hogy a kollégáink, akiket, akiket érdekel ez a téma, tehát az európai együttműködés a kínzás elleni harcban, nos, hogy ők részt vesznek majd ezen. November 6-án lesz tehát ez a konferencia. Dick Martinnal is szerveztünk egy találkozót az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése részéről. Ő jelen pillanatban nem dolgozik már ezen a, a CIA repülésekkel kapcsolatos témán, de nyilván elég sok jó és fontos információja van még, amelyeket felhasználhatunk a munkánkban. Az a helyzet, hogy hogy ezek a titkos repülések, ezek napirenden voltak ugye az Európai Parlamentben is, és most követnünk kell, utánkövetésre van szükség, meg kell nézni, hogy a tanács, illetve más szervek, testületek mit tesznek, milyen intézkedéseket hoznak. Természetesen mindig vannak olyanok, akik saját szándékuknak, saját szándékukból szeretnének találkozni velünk. Például van egy hálózat, meg kell néznünk, hogy a burma miamári hálózat, és meg kell néznünk, hogy ott, hogyha választásokra kerül sor ugye jövőre, ott hogyan tudjuk ezt követni. Stratégiai vitát kell folytatnunk Myanmar témájában. Ezek tehát a feladataink, és ezen hosszú lista után rátérhetünk az ötös pontra, emberi jogok Oroszországban. Ugye nem kell mondanom, hogy az Emberi Jogi Albizottság az elmúlt években nagyon aktív volt az emberi jogi, oroszországi emberi jogi kérdésekben is. Folyamatosan tartottunk vitákat a témával kapcsolatban. Ezek a viták ezeknek a vitáknak szomorú háttere van. Nyáron több emberjogi aktivistát öltek meg, Andrei Kulági, Natália Estemirova, Szarema Szaduljeva, Alik Jabrailov és Stanislav Markelov és asszisztense és asszisztensére Anasztázia Barburovára is e, emlékeznünk kell. A helyzet tehát e, tényleg vészes, vészharangokat kell kongatnunk, és e, az észak-kaukázusi helyzet katasztrofális. Úgyhogy ezért szerveztük meg ezt a meghallgatást, és itt az észak-kaukázusi helyzetre fogunk koncentrálni. Az első lépcsőben három hozzászólót, előadót fogok megkérni, hogy tájékoztasson bennünket, 10 percet tudunk adni nekik, és aztán a képviselőink természetesen kérdéseket fognak feltenni. Nyilván erre lesz lehetőség majd, miután elhangzottak az előadások. Nos tehát, Stanislav Dimitrievski fog velünk Skype-on keresztül kommunikálni. Ő egy újság kiadója, Orosz-Csecsen Baráti Társaság Pravozácsítján című lapjának a kiadója. és ő az, aki a csecsenföldi emberjogi jogsértésekről írásban is tájékoztatott. Van egy könyv, amely angol nyelven rendelkezésre áll, de minden esetre e, kapnak e, összefoglalót is. Stanislav Dimitrievskit e, köszöntjük a Skype-on keresztül sajnos nem hagyhatja el Orosz, Oroszországot. Sok szeretettel köszöntöm Dimitrievski úr. tolmácsolás folyik, ön tehát nyugodtan megtarthatja az előadását, és tolmácsolást fog kapni. Sok szeretettel köszöntöm az Emberi Jogi Albizottságban. Yes. Um, I would like to give you 10 minutes to explain from... 10 percet tudunk adni önnek, vagy szeretnénk adni önnek, kérjem, hogy 10 percben tájékoztasson bennünket, hogy mit tart fontosnak az emberjogi helyzettel kapcsolatban Oroszországban, és nyilván Ön is tudja, hogy azért hívtuk meg önt, hogy vegyen részt ezen az ülésen, mert nagyon sok anyagot, dokumentumot állított össze ön a kollégáival együtt az emberi jogi jogsértésekről a csecsen háborúk alatt. Úgyhogy megadom a szót önnek 10 percre, és utána remélem, hogy velünk marad és válaszol a kérdésekre. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, tisztelt hölgyeim és uraim, szeretnék köszönetet mondani önöknek, hogy egy ilyen megkülönböztetett fórumon szólhatok. Hogyha az oroszországi emberi jogi jogsértésekről beszélünk, főleg Kaukázus északi részén, akkor annyit mondanék, hogy a nemzetközi szervezetek mindig is hangsúlyozták az államok felelősségét. De az államok felelőssége kollektív felelősség, amelyet gyakran sajnos úgy tekintenek, mint kollektív felelőtlenség. És ezt be is tudom bizonyítani. Az EU az emberjogi bíróság több száz ítéletet hozott úgynevezett csecsen ügyekről. És ezen a döntések mindegyike az Orosz Föderáció felelősségét állapítja meg alapjogok megsértéséért, az, az élethez való jog, a kínzás mentes bánásmódhoz való jog, az emberséges bánásmódhoz való jog. Tehát Tehát felelősségről beszélünk, és a bíróság kompenzációt is, kártérítést is megállapított, azonban a helyzet itt megállt. A gyilkosok, az erőszaktevők, a kínzók és azok, akik ezeket a bűncselekményeket elrendelték és bátorítják, ösztönzik, őket nem bünteti meg senki a bűnök elkövetésére folyamatosan sor kerül, mind a mai napig. Ezért Oroszországban sokan az, az oroszok által Strasbourgban fizetett büntetéseket ironikusan sokan úgy nevezik, mint a bűnökért fizetett adó. Itt gyakorlatilag valódi fizikai személyekről van szó, akik felelősök, de az európai közösség nem tudja őket megbüntetni. Viszont elkötelezettnek kell lennünk abban, hogy próbáljunk előrelépni a területen, ezen a területen az északi kaukázusi területen elkövetett bűncselekmények elemzésére került sor, és az ezzel kapcsolatos vizsgálatokat összehasonlítottuk az egyéb ügyekben bűncselekmények során elkövetett nemzetközi vizsgálatokkal, tehát például a Jugoszláviában elkövetett bűncselekmények vizsgálatával. Mind a két területen tehát itt nem csak az emberi jogok megsértéséről van szó 99 óta, és nem csak az orosz törvények szerint került sor bűncselekményekre, hanem ezek két, legalább két kategóriával, nemzetközi bűncselekmények kategóriával, kategóriájába tartoznak, emberiség ellen elkövetett bűncselekmények és háborús bűncselekmények. Tehát a fegyveres konfliktus mindkét fele elkövette ezeket a bűncselekményeket, de a Csecsen oldalon vagy elítélték ezeket a személyeket, vagy már meghaltak ezek a személyek. Tehát ezzel, ezzel egy időben pedig azoknak a többsége, akik bűncselekményeket követtek el az orosz oldalon, őket nem büntették meg. Az orosz hatóságok soha nem vizsgálták meg, nem vizsgálták ki eh, ezeket a bűncselekményeket. Beszélek itt tömeggyilkosságokról, a, civil lakosság lemészárlásáról. Az orosz oldal folyamatosan visszautasítja az ilyen rendsz, eh, eh, szisztematikusan elkövetett bűncselekmények kivizsgálását holott ezek a katonai tevékenység mellett megtörténtek gyakorlatilag a ö, ö, sűrűn lakott területeket bombázták, civil konvojokat bombáztak, emellett sor került különböző speciális eseményekre is, ezek olyan gyilkosságok, amelyeket külön szervezetek követtek el. Sok mindenkiről tudunk, sok nevet ismerünk, tudjuk, hogy sokan ki, részben ismerjük az a az elkövetőket, vagy a felbújtókat, eh, Kadirov, Putin, Anatoli Kurov eh, és egyéb neveket is említhetnék. Néhány nevet ezek közül ismernek, néhány nevet nem ismernek. Annyit is, azt is elmondanám, hogy azok, akik az ő parancsaikat teljesítették, hatalmas, szisztematikus bűncselekményeket követtek el. És kétség nélkül azt mondhatjuk, hogy ezek a személyek nyilván tudtak az elkövetett bűncselekményekről és a tervezett bűncselekményekről, de soha nem tettek semmit ennek ellenében. Nem hoztak semmilyen intézkedést, amelyekkel ezeket meg lehetett volna akadályozni. És ez ennek emiatt beszélünk arról, hogy hogy ezek a személyek tehát felbújtottak, vagy legalábbis eltűrték ezeket a bűncselekményeket. De vannak más bűncselekmények is. Például a közösen elkövetett bűncselekmények, a bűncselekmények megrendelése, bűncselekmények eltűrése. És hogyha figyelembe vesszük az orosz kormány jelenlegi álláspontját és a nemzetközi kapcsolatokat, akkor azt mondhatom, hogy képtelenek vagyunk egy külön törvényszéket létrehozni Csecsenfölddel kapcsolatban. De a világ változik, és Milosevic, Karadzsics, Jenszári, Pinoche és egyéb hasonló személyeknek a sorsa is mutatja, hogy változásra került sor. Az Európai Parlamenttől azt kérjük, hogy a következő lépéseket tegye meg. Azt szeretnénk, hogyha eh, létrehoznának egy állandó bizottságot, amely bizottság kivizsgálná a tényeket. És nem, gond, nem, a, nem a régi típusú monitorozó bizottságokra gondolunk, amely ki, ki, eh, eh, amelyek jelentéseket gyártanak, majd ezek eltűnnek a fiókokban, sokkal inkább komoly tevékenységről beszélünk, a bűncselekmények dokumentálásáról beszélünk, a bizonyítékok gyűjtéséről beszélünk, amelyeket akár egy bíróság is felhasználhat. Természetesen a jelenlegi orosz hatóságok soha nem fognak együttműködni egy ilyen típusú bizottsággal, és hisztéria, hisztériát váltunk ki az oroszokból, hogyha egy ilyen bizottságnak a létrehozásáról beszélünk pedig erre nagy szükség lenne, hogy csökkenjenek a bűncselekmények. Az NGO-k Észak-Kaukázusban a helyszínen dolgozó, terepen dolgozó emberek együtt dolgozhatnának, együtt tudnának dolgozni egy ilyen típusú bizottsággal, és számos szükséges dokumentumot rendelkezésre tudnának bocsátani. Emellett a csecsen diaszpóra képviselői Európa szerte szintén részt vehetnének ebben. És emellett fontos dokumentumokat, dokumentumokkal láthatnák el ezt a bizottságot. Persze nem szabad, hogy a tevékenységünket korlátozzák bizonyos időtervek, türelmesnek kell lenni, minden tényt dokumentálni kell az elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatban, és azt is meg kell határozni, hogy milyen intézkedést kell tenni az elkövetők bíróság elé állítása érdekében. Ez a bizottság képtelen lenne működni, hogyha nem működne eh, együtt, eh, a, nem, nem működnének együtt vele a nemzetközi jog eh, szakértői. Köszönöm szépen. Stanislav, kiitos erittäin paljon tästä. Nagyon szépen köszönöm, Stanislav. Köszönöm a hozzászólást. Nagyon köszönöm. Nagyon fontos dolgokra gondolatébresztő volt ez a bevezető. Észak-Kaukázusban az emberi jogok sárba tiprása mint olyan történik, és azokat regisztrálni kell, fel kell sorozni, jegyzékbe kell venni annak érdekében, hogy a jogsértőket bíróság elé lehessen citálni. Tudom, hogy az ön személyes helyzete nagyon nehéz, és reméljük itt Brüsszelben, hogy az egészségi állapota ö, megfelelő marad majd, mert láttuk, láttuk, hogy a helyzet bizony távolról sem egyszerű. Nagyon jó lenne, ha minél hamarabb találkozhatnánk Brüsszelben, Strasbourgban, Helsinkiben, és azon dokumentumok, amelyeket ön begyűjtött, óriási haszonnal rendelkeznek számunkra. Nagyon szeretném, hogyha ebben a vitában személyesen is részt tudna venni továbbra is. És a Jelcin éra alatt Szergej Kovalev, emberi jogi aktivista, az, akinek most a szót megadom, hogy folytassa az eszmecserét. Azt mondják itt nekem, hogy szeretném, legalábbis most én szeretném üdvözölni Kovaljev urat, de utalás történt Karina Moszkalenko asszonyra is. Szerettük volna hogy személyesen itt lehessen, de Moszkvában kellett maradnia. Úgyhogy most Szergel Kovályov úrnak adom meg a szót. Kiről is van szó? Politikai ö, ö, politikai ö, fogoly volt még a Jelcinérában, most öné a szó. Köszönöm. Nem régen Medvegyev elnöknek egy levelet írtam. Röviden egy kérdésről szólt ez az, ez az egyszerű levél. Megkérdeztem tőle a levélben, hogy a politikai erőszak miért csak és kizárólag a rendszer eh, elleni aktivistákat eh, célozza meg, és hogy a bűnelkövetők miért nem kerülnek bíróság elé? Vajon igazából a szocialista érába térünk vissza? Amikor, vagy pedig most a szociálisan hozzánk közel álló és tőlünk távol álló személyek között tesz különbséget a rendszer. Az elnök persze nem válaszolt nekem, viszont egy rendőr ö, meglátogatott, ö, és egy levelet visszahozott, a levelemet visszahozta nekem. Valahol mindketten azt hiszem én is, és a, rend, a rendőr maga is igencsak nevetséges helyzetbe kerültünk. Életemben először ekkor értettem egyet egy rendőrrel. A kérdés, amit föltettem a levélben, persze tudom, hogy bántó volt, viszont nem volt buta kérdés. Hát milyen választ kaphattam volna én? Milyen választ várhatnék Medvegyev elnöktől? Számomra ez a válasz, vagy az, ahogyan eljártak, amikor a válaszomra eh, egy rendőrrel válaszoltak, mármint eh, a kérdésemre egy, vála- egy rendőrrel válaszoltak, valahol, az volt, hogy tudjuk mi, hogy kit öljünk meg, és kit ne öljünk meg, öregem. Hát körülbelül így néznek ki, így néz ki az orosz helyzet, ahol a politikai fellépés és a tömeggyilkosságok is együtt léteznek. Több nevet is tudnék felsorolni. Natália Estemirova asszony, Zarima Szadulajeva, Omar Jabrajelov. Ők az utolsó nevek a halállistán, az áldozatok listáján. Gyilkosságok áldozatai ők. Egyszerűen állandó politikai jelenségé váltak egy gyilkosságok Oroszországban és az orosz politikában. Elistára felkerülnek azon áldozatok nevei is, akik akiknek igazából nincs közvetlen viszonyuk az észak-kaukázusi helyzettel. Galina, Szarovojtova, Szergej, Jusenkov, Anna Politkovskaya és Natália Jesztyemirova. Ők persze nem csecsen állampolgárok, Zalim Kademberjev és Alexand Litvinenko. Stanislav Markelov, róla se feledkezzünk el, mint áldozatokról. A lista persze közelről sem teljes. Soha nem is lesz ez a felsorolás teljes. Például hm, milyen listára írhatnánk föl azon embereket, azon személyeket, akik egyszerűen eltűntek, letartóztatták őket, börtönbe zárták őket. Azok a személyek hová kerülnek föl, akik tömegsírokban végezték életüket? Fejüket szétverték, kezüket ö, hátra kötötték. Bizony ők is áldozatok, és politikai ö, erőszak áldozatai ők. Politikai jogsértések áldozatai. Mit mondhatnánk azokról, akiket az Orosz Föderáció fenség területén találtak meg az európai oldalon. Mit mondhatunk azokról, akik a Nordost színház véres jeleneteinél is ott voltak? Bizony, óriási ö, nehézségek között éltek. A Beszleni ról mit mondhatunk? És gondoljunk azokra az áldozatokra is, akik ö, Moszkvában, Bolgodenzben, ö, bérházakban laknak, de hát nem tudjuk. Ők is meghaltak áldozatok, de a kaukázusi csecsenföldi terrorizmus áldozatai, vagy az orosz ö, ö, ö, rohamrendőrség áldozatai. Abszolút nem tudjuk, milyen körülmények között haltak meg ők. Mégis több száz, sőt több ezer áldozatról beszélünk itt emlékszünk-e a halálgárdák, csecsenföldi, a ingusföldi halálgárdák áldozataira. Itt bizony állami terrorizmusról van szó. Újabb kérdésem is lenne. Sajátosságról van szó, az orosz politikai élet sajátosan alakul, és mindez nem tudható ebbe annak, hogy milyen módon közelítünk meg a jogalkotást az orosz hatóság. Az alkotmánya milyen is az Orosz Föderációnak? Ugye önök is tudják, hogy a választások során az Orosz Föderációban az információ szabad áramlása nem valósul meg, a hatalmi körök, ágak szétválasztása sem. Úgyhogy elgondolkodtatandó, el, el kell gondolkodnunk azon is, hogy vajon milyen mértékben van lehetőség arra, vagy egyáltalán milyen összefüggés van a az állami jogi normák be nem tartása, és az áldozatok és elhunytak listájának bővülése között. Az orosz politikai helyzet alakulásával kapcsolatban, fejleményével kapcsolatban utalnék az a Limonov párt eh, ifjú gárdájának megjelenésére például. Vagy olyan jelenségekre, ahol komoly eh, fellépéseket látunk, és bizony eh, soha nem kerülnek az ilyen szélsőséges elkövetők bíróság elő. Az újságírók, a tudomány képviselői is komoly atrocitásoknak vannak kitéve. Két tudós például országunkban még valahol titkos hírszerzői szolgálat, szolgálatokat is végez, mint a szovjet érában. Hát Oroszországban mi is mindezen jelenségek mögötti háttér. Hogyan alakul egyáltalán a politikai élet Oroszországban, és milyen hatása van mindennek Európára? Mi itt Európa szívében vagyunk ma. És Európa szíve mindenképpen azért dobog, hogy egységes maradjon Európa. Még újabb kérdést szeretnék feltenni. Európa, mint olyan, úgy érzi-e, hogy az orosz történelmi, jogi és erkölcsi válság kihat rá. Én azt gondolom, hogy a válasz igen. Igen, Európára is kihat mindez. Stanislav Dimitrievski most említette éppen az Európa Tanácsot és az Európa Tanács parlamenti közgyűlését. De én is szeretném, hölgyeim és uraim, önöket emlékeztetni arra, hogy az a Európa tanács a csecsenföldi állami terrorizmusról szóló határozatában a parlamenti közgyűlés egy egész sor határozatot fogadott el végül is, és ezen határozatokban foglaltakat soha nem hajtották végre, soha nem alkalmazták. Mire gondolok? Például arra a tényre, hogy e határozatok egyike azt veti föl, mint gondolatot, hogy az Európa Tanácsból zárják ki az Orosz Föderációt. De hát az Európa Tanácsban a konszenzus az, ami alapelv a döntések, határozatok esetében. Egy másik határozat azt is ajánlja az Európa Tanács részéről, hogy az Európai Emberi Jogi Bíróság előtt az Orosz Föderációt vádolják meg. De hát ez soha nem történt meg. Amikor lengyel barátaimmal beszélgettem az Európa Tanácsról, ők azt mondták nekem, hát tudod, érts meg minket. Oroszországot mégsem lehet megvádolni, hiszen azt kapnánk, hogy a szlávok egymás között vitáznak, mint vádat. Ez az indoka tehát annak, és oka, hogy Európa úgy lép föl, ahogyan Oroszországgal szemben. Ugye egy percen még hátra van, 60 másodperc, hát kihasználom akkor. Kihasználom arra, hogy elmondjam, hogy milyen, hogy a válság a történelmi, erkölcsi és politikai válság, valamint igazságügyi, jogi válság miből is adódik Oroszországban. Nagyra értékeltem. Stanislav Dimitrievski jelentését kiváló munkát végzett ő. Hosszú évek munkája nyugszik ezen összetett munkán. Viszont azt is el kell mondjam, hogy az egyéni felelősség, mint olyan, nem ugyanaz, mint az állami felelősség és azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a nemzetközi határozatok és emberjogi ö, állásfoglalások esetében emberi jogokról van szó, és azoknak nincs határa. Ezért gondolom azt, hogy az Európai Uniónak az Európai Uniónak véleményem szerint nem szabad megengedni azt, hogy egyetemes értékek csorboljanak. Köszönöm. Paljon herra Kovaljov näistä viisaista sanoistanne. Kyseessä ei todella... Elnök asszony, köszönöm szépen a bölcs gondolatokat. Itt nem csak gazdasági válságról van szó, az EU ö, orosz kapcsolatokban nem szabad, hogy csak és kizárólag a gazdasági kérdésekre koncentráljunk, mivel az észak-kaukázusi válságra kívánunk ma összpontosítani, lehetőségünk van Magoleva Vasbiát is meghallgatni, aki az ingus ellenzéket képviseli. Miért vannak olyan sokan jelen a az ellenzékből itt az albizottság ülésen? Azért, mert ők igazából saját szerepüket nem képesek betölteni országokban. Magomed Jevlojev az, az előző meghívottunk, egy hálózatba adott betekintést számomra, de mi történt? Magolev, Jevolev 2008. augusztusában, négy nappal azután, hogy Brüsszelben járt, gyilkosság áldozata lett. Szeretnénk tisztelegni emléke előtt, és Hazbiev úr, most önnek adjuk meg a szót azért, hogy számoljon be arról, hogy Ingusföldön mi a helyzet ma. Добрый вечер, дамы и господа. После убийства Юлоева на второй... Szeretnék mindenkit köszönteni. Nos, egy tüntetés zajlott Ingusföldön, és emberjogi aktivisták, emberjogi ügyvédek, emberi kérdésekkel foglalkozó ügyvédek sorát gyilkolták meg mióta Eszemirovát eh, meggyilkolták, és másokat is, úgy tűnik, hogy eh, ez a gyilkosság sorozat addig folytatódik, amíg a világ nem figyel eh, erre oda eléggé, nem fordít kellő figyelmet. Ingusföldön kicsit más a helyzet, és vannak olyan újságírók, akiknek az esetében nem tudjuk, nem látjuk azt, hogy kik követték el a gyilkosságokat, de ebben az esetben, az utolsó esetben teljesen világos Jevivőjölev levett, egyszerűen betuszkolták egy autóba, és agyon lőtték, tehát ez teljesen egyértelmű volt. Volt ez a találkozó itt, és utána került sor a gyilkosságra, és más újságírókat is meggyilkoltak hogy mi a helyzet földön. Hát ezt, ezt nem is tudom leírni, nem is tudom elmondani. El kellene menniük oda, hogy saját szemükkel lássák a helyzetet. Ebben a hat évben, amikor Zazikov úr volt az elnök, halálosztagok tomboltak az utcákon, maga volt a horror, és a biztonsági erők nem tettek semmit. Senki nem beszélt arról, ami történt. 2020 évnél fiatalabb fiatalt gyilkoltak meg Zazikov elnöksége alatt. Nagyon sok ember eltűnt nyomtalanul miközben Zazikov Putyinnal találkozgatott, és arról számolt be, hogy milyen szépen épülnek az új házak, lakások. Ekközben gyilko, folytak a gyilkosságok. 72 új vállalat jött létre, mintha csoda történt volna, de semmilyen nem történt. Ez csak Zazikov látta ezt a 72 új vállalatot, és erről számolt be Putyinnak, de senki nem látta Eh, hogy Ingusföldön tényleg létesültek volna új üzemek, eh, csak beszéltek róla. De Magajev, eh, Jevoljev, akit meggyilkoltak, ez az újságíró, írt erről, és nem félt mi is továbbra is tájékoztatást fogunk adni. Persze nincsenek független újságok vagy magazinok, de van egy nagyon jó internetes honlapunk, és továbbra is tájékoztatni fogjuk a világot, a közvéleményt az ingusföldi helyzetről hogyha ezt nem tesszük meg, akkor nem, ugye aki eljön Ingusföldre, az ott leül teázgatni az elnökkel, és nem történik az égvilágon semmi. Aki idejön, azoknak találkozni kellene a mi embereinkkel, látniuk kellene, hogy mi zajlik ott, beszélniük kellene olyan családokkal, ahol eltűntek a gyermekek, beszélniük kellene olyanokkal, akiket ténylegesen megkínoztak. Nem is olyan régen a Plievóban jártam, ez egy kis falu, és meglátogattam egy olyan családot, ahol a fiút elrabolták. És azt mondta a rendőrség a szülőknek, hogy majd Ingusföldön egy rendőrsre fogják elvinni, de nem ez történt. 24 órán keresztül kínozták, Csecsenföldön a áthurcolták. Én láttam ezt a fiút, ezután hihetetlen, egyszerűen döbbenetes ahogyan kínozták, villamos árammal, késsel, vagdosták, borzasztó dolgokat csináltak vele. Szinte teljesen hihetetlen. Az az újságíró, aki lefilmezte ezt, a, vagy lefényképezte ezt a fiút, sír, nem tudta visszatartani a könnyeit. És hogy miért kínozták meg ilyen borzasztó módon, egy nevet akartak kicsikarni belőle, egy úgynevezett terrorista nevét. Milyen terrorista, milyen terrorista, hát az orosz hatóságok kínozták, tehát bárkit megnevezhetett volna egy szomszédot, egy barátot ráfogva, hogy igen, ő a terrorista egy borzasztó és hihetetlen történet ez is. Nem olyan régen Párizsban jártam, és 8 ezer ingus menekült él Párizsban. Az emberek menekülnek, aki csak tud, megpróbál elmenni ebből az országból. Ezért is nagyon hálás vagyok önöknek, azért, hogy meghívtak ide, lehetővé téve azt, hogy itt beszéljek, és eljöhettem ide Brüsszelbe azt kérni önöktől, hogy folytassák tovább a vizsgálatokat, és figyeljenek oda arra, ami nálunk történik. Köszönöm. Nagyon köszönöm, Haspiev úr. Köszönöm a nagyon érzelemtől át itatott, átfűtött beszámolót. Már Elhangzott, hogy mit kellene tenni az Európai Uniónak, az Európai Parlamentnek. Most a bizottságot szeretném és a tanácsot, a svéd soros elnökséget felkérni arra, hogy szóljanak hozzá. A csúcs találkozó Oroszországgal majd novemberben lesz valószínűleg az EU-orosz csúcs találkozó, és 4-én, 5-én lesz egy emberi, cél, emberi jogi konferencia, amelynek a célja az, hogy a csúcs találkozót készítsék elő. Itt a parlamentnek nem lett elég az, hogy ezt a konzultációt az emberi jogokról itt ebben az albizottságban megtartjuk. Ezek olyan szörnyű dolgok, amikről nem szabad hallgatni az EU-orosz csúcs találkozón. Most Jan Notlandhoz fordulok, a svéd állandó képviselettől, aki a tanács soros elnökségét képviseli, hogy szóljon hozzánk. Üdvözlöm Önt, tudom, hogy Svédország az emberi jogok kérdését mindig nagyon komolyan veszi. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselők, nagy megtiszteltetés itt a parlamentben, ebben az albizottságban szólni Önökhöz. elismerően kell szólnom arról, amit Dimis Krievski, Haszfiev és Kovaljov uraktól hallottunk a tanúság tételük előtt elismeréssel adózom. És ki kell hangsúlyoznunk, elnök asszony, hogy a tanács elnöksége nagyon is éberen figyel arra, hogyha az emberi jogi aktivistákat üldözik, ugyan természetesen figyelünk akkor is, hogyha ez Csecsenföldön vagy az Észak-Kaukázusban történik. Minden kétséget kizáróan az elmúlt néhány hónapban nőtt az erőszak az észak-kaukázusi térségben és nyilván tudják, hogy a közelmúltbeli erőszakot, az emberi jogi aktivisták elleni erőszakot, amit Oroszországban követtek el, elítéltük. A svéd elnökség kiadott egy nyilatkozatot, ebben elismert, elítéltük ezt a Mirova asszony júliusi elrablását, majd meggyilkolását. Augusztusban az EU egy nyilatkozatot adott ki, Zarema Szadulajéva és a férje Alik Zsabrájlov meggyilkolása kapcsán. Az EU felhívást intézett az orosz hatóságokhoz, kérve, hogy azonnal és alaposan vizsgálják ki ezeket az ügyeket. Szeptemberben mi aggályunknak adtunk hangot az OECD előtt Abul Malik Ahmedilov Dagisztánban történő meggyilkolása ügyében. Ezzel is szeretünk volna hozzájárulni ahhoz, hogy véget érjen a büntetlenségnek az a kora, amiről Dimitrevski úr beszélt, olyan elegánsan és, albe, és nagy alapossággal. Az EU azonban egy másik csatornán is foglalkozott az emberi jogsértésekkel, ez pedig az emberi jogi konzultációk lehetősége. Minden elnökség alatt egyszer kerül ilyenre sor Oroszországgal. Májusban volt az utolsó forduló Brüsszelben, és a következőre majd november elején Stockholmban kerül sor. Ezek előtt, a találkozók előtt tartunk meghallgatásokat nemzetközi és orosz NGO-k számára. Egy ilyen Szeretnénk mi is folytatni ezt a gyakorlatot, és szervezünk egy ilyen meghallgatást közvetlenül az emberi konzultáció előtt. Az eddigi konzultációk során szó volt a civil társadalom működéséről, a gyülekezési jog, az egyesülési szabadságról, a szólásszabadságról, az igazságügyi reformról, az emberi jogok védelméről, a terrorizmus elleni küzdelem kapcsán is, az idegen gyűlöletről és még sok más kérdésről. Azt hiszem, fontos megemlíteni azt is, hogy az EU továbbra is egyedi eseteket is felvet Oroszországnak, és kapunk válaszokat azoknak az embereknek a sorsáról, akik rajta vannak a listánkon. A stokholmi találkozó napi rendjéről még tárgyalunk Oroszországgal, hiszen még van hat hetünk körülbelül addig, de azt hiszem már most elmondhatom azt, hogy egy külön napirendi pontot javasoltunk, ez pedig az emberi jogi helyzet Észak-Kaukázusban, és a civil társadalomhoz kapcsolódó kérdésről is beszélni fogunk. Elnök asszony, tehát továbbra is nagyon odafigyelünk arra, hogy Oroszországban hogyan alakul az emberi jogok helyzete, és az orosz hatóság figyelmét egyedi esetekre is továbbra is fel fogjuk hívni. Szeretném ezt még kiegészíteni azzal, hogy természetesen ezt a jó gyakorlatot is szeretnénk folytatni, azaz az Emberi Jogi Albizottság igen tisztelt tagjainak tájékoztatást adunk majd az Oroszországgal folytatott konzultációról. Köszönöm szépen. Nos, eh, követ úr, eh, mi is tudunk önnek átadni listát olyan emberi aktivistákról, akiknek az életegészsége veszélyben van a tevékenységük miatt. Nyilvánvalóan hatékonyabban eh, tud majd az orosz hatóságokkal valamit együtt tenni ez ügyben, vagy megvitatni ezeket a kérdéseket. Most öm, szeretném Rolf Tímansznak megadni a szót a bizottság képviseletében, van itt velünk, és az emberjogi részleg a vezetője a külügyi DJ-n. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt én is szeretnék tisztelettel adózni az orosz vendégeinknek, akik közül többeket már jól ismerünk, hosszú évek együttműködése alapján, amikor együtt készítettük elő az emberjogi konzultációkat, és többeket ismerünk különböző projektek támogatása kapcsán, az európai demokrácia és emberi jogok jogi eszközből finanszíroztunk ugyanis már több projektet. Nem akarom megismételni az elhangzottakat. Az elnök azt asszony kérésére, röviden beszámolok arról, hogy az Európai Bizottság mit tesz. Azt hiszem, hogy Oroszországban már elég súlyosá vált a helyzet ahhoz, hogy talán egy lépéssel tovább menjünk, mint eddig, mint amit eddig megtettünk. Így zajlanak a tárgyalások az új partnerség és együttműködési megállapodásról, majd ezt a terv az, hogy ratifikáljuk, még ez a parlament ratifikálja, és ebben az összefüggésben természetesen az emberi jogi kérdések továbbra is fontos szerepet játszanak, különösen akkor, hogyha az emberi jogok és a demokráciára vonatkozó záradék bekerül ebbe a megállapodásba. Ezzel a kérdéssel a tárgyalások során eddig még nem foglalkoztunk. Nemrég indultak újra ugyanis a tárgyalások, de minden bizonyal ez egy nagyon fontos kérdés lesz majd, amikor komolyra fordulnak a tárgyalásaink. Azt hiszem minden alkalmat meg kell ragadnunk a legmagasabb politikai szinten, az EU-ban a következő csúcs találkozón, illetve az orosz hatóságokkal folytatott emberi konzultációk kapcsán is meg kell ragadnunk tehát minden alkalmat arra, hogy az e-, Európa Tanács, az OECD és az ENSZ egyezményekhez való csatlakozásra felhívjuk Oroszország figyelmét, hiszen ezen egyezményeket ők is aláírták. Egy kicsit csodálkozom, gondolkoztam azon, hogy például Medvegyev elnök mit mondott nyilvánosan, egyfajta jogi nihilizmusról beszélt Oroszországban, amiből azt gondolhatnánk, hogy történnek majd valamilyen lépések, hogy a az illetékes fórumok majd tesznek valamit. Másrészt viszont a, itt vannak a tények a gyilkosságok, emberrablások, kínzások, amikről hallottunk. Valami tehát nagyon is nem stimmel, vagy nincs meg a politikai akarat, vagy pedig nem kielégítő a közbiztonság, így vagy úgy, is értelmezhetjük ezt. Mindenképpen el kell ismernünk, hogy eh, az Észak-Kaukázusban, Csecsenyföldön, Ingusföldön, Dagestánban, eh, nos, az ottani helyzetek megvan a maga dinamizmusa, ez, és ez csak tovább bonyolítja a helyzetet. Azt hiszem, hogy egyrészt eh, meg kell tennünk bizonyos lépéseket, konkrétan kell találkoznunk orosz civil szervezetekkel és hivatalos szervekkel is tárgyalnunk kell, meg kell néznünk, hogy hogyan tudjuk megvédeni a konkrét veszélynek kitett emberjogi aktivistákat. Beszélnünk kell arról, hogy esetleg könnyebben tudunk nekik ideiglenes vízumot adni. Folyik vita NGO-kkal is, és magunk között arról, hogy vajon nem tudnánk-e valahogy a személyi és védelmet erősíteni ezen veszélyeztetett emberek számára. Vannak olyan európai civil szervezetek, amelyek az emberi jogi aktivisták védelmére szakosodnak, úgymond, és nekik adhatunk pénzügyi támogatást. De még nem születtek végleges döntések, de azt elmondhatom, hogy nagyon komolyan vizsgáljuk ezeket a lehetőségeket, ahogy egyre súlyosabbá válik a helyzet. Másrészt úgy gondolom, hogy önmagunkkal és őszintének kell lennünk. Milyen nyomást tud kifejteni az EU Oroszországra? Hát ez elég korlátozott mértékű. Elvethetünk kérdéseket, és az elnökség az előbb világossá tette, hogy kendőzetlenül felvetjük a gyilkosságok, az emberrablások és más emberi jogsértések ügyét, de végül is jól kell látnunk, hogy az orosz kormány, az orosz hatóságok kell, hogy a szükséges intézkedéseket megtegyék. Politikailag mi maximum annyit tehetünk, hogy felhívjuk az orosz hatóságok figyelmét a felelősségükre, felvetjük ezeket a kérdéseket minden politikai szinten. De természetesen nem cselekedhetünk az orosz hatóságok helyett. Ezért, amivel most foglalkozunk, keresve azt, hogy hogyan tudnánk jobban megvédeni a veszélyben lévő emberi jogi aktivistákat, hát talán ez a legkonkrétabb dolog, amit meg tudunk tenni, amellett, hogy mint mondtam, minden szinten mind felvetjük az orosz hatóságoknak ezeket a kérdéseket. Köszönöm. Kiitos, herra Timans. Siis ei ole varmaankaan mitään. Köszönöm szépen Démász úrnak. Nincs ok arra, hogy kételkedjünk abban, hogy ön, önök és a svéd el, nagykövet tényleg aktívan fellép az emberi jogok érdekében, az emberi jogok, jogi konzultációk keretében. De ezek eddig nem hoztak eredményt jobb, jobbá kell ezeket tenni, javítani kell. Örülök, hogy azt mondta, hogy ezeket a vitákat nagyon magas politikai szinten kell folytatni. Meg kell próbálnunk tehát hatással lenni ezeknek az dialógusoknak a sikerére. Örülök arról, hogy beszélt arról, hogy hogyan lehet e, támogatni ezeket a párbeszédeket. Ezt nagyon fontosnak tartom, konkrét eszközökről is beszélt ön. Most pedig a képviselőknek adnám meg a lehetőséget arra, hogy vegyenek részt a vitában. A vendégeinknek is e, szívesen adok szót, akik itt ülnek elől. Itt van a e, Reporters Without Frontiers képviselője, ö, Dimitrievski ö, úr kolléganője, és ön együttműködött az anyagok összeállításában, Fidálasszony. Nagyon sokat tett az emberi jogokért, és kiválóan ismeri a témát. Andrei Neklászov is itt van, aki filmrendező, és a grúz háborúról készített egy filmet, amelyet te tegnap tekinthettünk meg. Aztán az Oroszország bizottság, Oroszország delegációnak is megadom a szót szívesen, hogyha szeretnének hozzászólni. Nagyon örülök annak, hogy az Oroszország küldöttség tagjai itt vannak. Az elnökük sajnos nincs itt, de Bérmán képviselő jelentkezett, tessék. Szeretnék, nagyon szeretnék oroszul beszélni, de nagyon régen gyakoroltam, régen beszéltem. Sajnos nem beszéltem oroszul, nagyon sokáig nem beszéltem oroszul, gyönyörű nyelvez, de sajnos nem tudok, nem tudom oroszul folytatni. Nos, a holland médiában az volt a, az volt a konzenzus, hogy a szabad piac elterjedésével a jogállamiság iránti igény önmagától megjelenik. Tehát ez egy ez fel fog merülni, hogy, hogy, hogy az üzletemberek érdekében áll az, hogy a jogot tiszteletben tartsák, a szerződéseket betartsák. Hát ez egy optimizmus volt a berlini fal leomlása után, egy ilyen győzedelmeskedő, optimista hangulat uralkodott, és hát ez sajnos nem vált valóra. A jogállamiság nagyon messze van még. Nekem és abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy Anna Politkovszkájával találkozhattam többször is, és eh, a sírjára is virágokat helye, eh, koszorút helyeztem a szocialista frakció eh, nevében, mint ahogy számos társam is megtette. A Nobel Gazeta szerkesztőjéként azt kérdeztem tőle, hogy, hogy mit, mi a teendő, mit kell tenni. A szerkesztő azt mondta, hogy ne küldjetek nekünk pénzt, ne küldjetek nekünk pénzt, mert ötödik keréknek fognak tekinteni bennünket, és egyszerűen ez egy érv lesz arra, hogy ne írhassunk, ne jelenthessük meg a, jelentethessük meg a cikkjeinket. Sokkal inkább az orosz diákokkal és ukkal e, folytatott programjainkat kell kibővíteni, hogy lássák, milyen a nyitott demokrácia, hiszen nem e, kapnak lehetőséget arra, hogy e, demokráciában éljenek. Azt kell mondjam, hogyha Európa tehet bármit is, és a Kreml teljes cinizmusa tekintetében úgy érezhetjük, hogy, hogy egyáltalán nem vagyunk kompetensek, és nem tudunk mit tenni, akkor én mégis azt mondom, hogy tehetünk valamit, mégpedig a határainkat kell megnyitni. A diákok, tudósok, újságírók előtt, hogy a demokratikus tudatosságot megtanulják. Kovályov urat kérdezem, hogy mi a véleménye erről. Ez egy nagyon ambíciózus javaslat. És egy utolsó megjegyzés, nem osztom a pessimizmusát az erkölcsi válságról és az általános ö, tradicionális válságról a világban. Látja, hogy itt van a Nemzetközi ö, Büntetőbíróság hogyha van előrelépés a történelemben, akkor ez az előrelépés az igazságszolgáltatásban található meg, hiszen a Nemzetközi Büntetőbíróság létezése önmagában azt jelenti, hogy nem maradhatnak büntetlenek a bűnelkövetők, vagy legalábbis nem ne engedni, hogy azok maradjanak. Jó, persze tudom, hogy még nem értük el a célt, de én szerintem ez előrelépés. Én elhiszem, hogy Moszkvából úgy érzik az emberek, hogy, hogy ez még nem elég előrelépés, hogy, hogy, de, hogy depresszívek ezzel kapcsolatban, de azért mégiscsak van itt előrelépés, én úgy látom. Elnök, köszönöm szépen. Levet urat arra kérem, hogy kérem, hogy, hogy később válaszoljon, eh, mert lesznek még kérdések nyilván, amelyek, amelyek önhöz szólnak. Elnézést, elnézést, mondja az elnök asszony, kérem várjon, kérem várjon egy picit, várjunk még néhány kérdést, és aztán megkapja a szót. Eh, Lopila asszonyi a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy eh, hát ezek a, ezek a mm, előadások nagy benyomást tettek ránk, hogyha ezekről a halálosztagokról beszélünk, hogy Kováljov úr is mondta, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy komolyan vegyük a, az emberjogi helyzetet Oroszországban. Még akkor is, hogyha nem csak emberi jogokról van szó, hanem gazdaságról, energiáról és más egyezményekről. Itt is, ezek esetében is folyamatosan ragaszkodni kell az emberi jogokhoz. Az földi ellenzéki vezető elmondta, hogy nagyon sokan menekülnek földről, és úgy látom itt is, hogy az európai országok hajlandóak embereket befogadni, de nálunk is az a helyzet, hogy egyes európai államok kitoloncolják, visszafordítják azokat, akik hozzájuk fordulnak, akár Csecsenföldről is. Pedig ez ellen fel kell lépnünk mindenképpen, a kitoloncolás ellen, a visszafordítás ellen. Az Európai Bizottság képviselője világossá tette, hogy itt van ez az, hogy léteznek ezek az iránymutatások az emberjogi aktiva, aktivistákra vonatkozóan, protekció és prevenció, ez a címe ezeknek az iránymutatásoknak. Itt most sokkal inkább oda kellene figyelnünk a prevencióra az európai, eh, helysz, az európai kezdeményezéseket a helyszínen láthatóvá kell tenni, hogy, hogy ha feljelentésekre kerül sor, akkor ezeket tényleg vizsgálják ki. Kovályov úrhoz eh, intéznék egy kérdést. Ön hogy látja? Az orosz igazságszolgáltatást. Persze tudom, hogy nehéz ott a, ezen halálosztagokkal kapcsolatban eljárást indítani, de hát az orosz bíróságok előtt számos embert feljelentettek és vizsgálatok folynak. Mennyiben látja ezeknek a vizsgálatoknak a sikerét? Aztán Oroszországgal, hogyha a civil társadalommal párbeszédet folytatunk, illetve Oroszországban született egy törvény a civil társadalomról, ön hogyan értékeli ezt a törvényt? Az emberjogi szervezeteket nagyon korlátozzák a tevékenységükben. Putin korábbi elnök azt állít, azt ígérte, hogy ezt a, reform, hogy ezt a törvényt meg fogja reformálni, mennyiben sikerült ezt megtenni, és mennyiben akadályozza ez a törvény az emberi jogi szervezetek munkáját. Elnök, köszönöm szépen a kérdést, és most pedig Láncbergi szúrja a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Van egy régi poszthidegháborús kérdésem. Vannak régi konzultációk Európa és Oroszország között. Mind a két, tehát az áld az asztal két oldalán ül Oroszország és Európai Unió, hivatalos szinten folynak a tárgyalások, egyezte, egyeztetések. Ezek a konzultációk nem hoznak e, eredményt, mégis folytatódnak. Örökké folytatódnak, ennek sose lesz vége, bár, és emellett az elnyomásnak sem lesz e, visszaéléseknek sem lesz vége. Az üres szólamok olyan, olyanok, mintha sor sem kerülne ezekre a konzultációkra. Végig kellene gondolni, hogy a transzparenciának milyen szerepe van itt. Előfordulhat, hogy Oroszország végső, végső feladatát, végső feladat megoldása elé kell, hogy álljon. Kérdésem, hogy ez a perspektíva vajon boldoggá tesz-e bennünket? Nem csak orosz kollégáinktól kérdezem ezt, hiszen ők nem dönthetnek, nem tudnak dönteni. Köszönöm szépen. Kiitos herra Landsbergis. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron. Köszönöm szépen, Landsbergis úr. Schulz úr. Először szeretném elmondani, eh, hogy mennyire nagyra értékelem az orosz emberjogi aktivistákat. Nagyon tisztelem őket. Én sokáig az NDK politikai ellenzékében, ellenzékében dolgoztam. El tudom képzelni, hogy mi, micsoda veszélyekkel néznek szembe, és hogy mennyivel több civil kurázsira van szükségük, mint nekünk volt annak idején. E, minket a stázi fenyegetett, a stázi börtönei, és a bebörtönzés, és a fogvatartás, Önök azonban a, valóban az életüket kockáztatják, úgyhogy el tudom képzelni, hogy milyen helyzetben vannak. Másik kérd- van egy kérdésem. Az ortodox egyháznak milyen szerepe van Oroszországban? Lengyelországban és az NDK-ban ugyanebben a helyzetben ugye az emberi jogokról, polgári jogokról, amikor vitáztunk, a, a, a NDK-ban az evangélikus egyház, a Lengyelországban a katolikus egyház segített nekünk, és egy kicsit hát védőernyő szerepet játszott az ellenzék mellett, de úgy látom, hogy az ortodox egyház nem felel meg ennek a szerepnek, inkább államegyház szerepét játsza, nem, nem pedig fontos lenne, hogy ez a humanitárius szerepének megfeleljen. Tudnak együttműködni? Vannak kapcsolatok? hogy néz ki az egyház szerepe? Köszönöm szépen. Elnök. Most szerettem volna természetesen megadni a szót az orosz vendégeknek, hogy válaszoljanak, tessék. Szeretnék az egyéni felelősség kérdésére koncentrálni, és az állam felelősségére. Ami a kutatásainkat illeti, ennek során olyanokra koncentráltok, akik a bűncselekményekért felelősök a legmagasabb szinten az orosz hatóságok esetében. Természetesen senki nem lehet, senki nem szabadulhat meg az elszámoltathatóságtól, senki nem bújhat el. Minden mellett a hatalom struktúráin belül vannak olyan személyek, akik semmilyen bűncselekményt nem követnek el a saját kezükkel, de felelősök az extrém intézkedések kiadásáért. A kutatásunkban e, olyan embereket vizsgáltunk, e, akiket azzal vádolnak, hogy felelősök ezekért a bűncselekményekért. Hogyha megnézzük a kutatásunk második oszlopában meglévő e, névlistát, megnézik ezeket a listákat, akkor látják, hogy nemzetközi fórumokban helyet foglaló személyek is vannak ezek között. Előzetes listát készítettünk ezen személyekről. A levelet nem szabad úgy ér, értelmezni, hogy mi úgy gondoljuk, hogy ezek a személyek, ezeknek a felelőssége e, már bizonyítást nyert, vagy hogy ezeket a személyeket bizonyos e, bűnök elkövetésével vádolunk. Ezeknek a személyeknek a nevének a szerepel, szerepeltetése annyit jelenti, annyit jelent, hogy azok az adatok, amelyek rendelkezésünkre állnak, és amelyeket tartalmaznak a tanulmányaink, e, azt arról tesznek tanúbizonyságot, hogy felmerül annak a gyanúja, hogy a megnevezett személy a bűncselekmények elkövetésében felelős, nem tett, vagy, vagy a nem tett megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy megbüntesse a felelősöket. Azt demonstráljuk, hogy hogy ezek a személyek, ezeket nem számoltatták el vagy nem került sor vizsgálatokra, vagy nem független vizsgálatokra került sor, és csak olyan vizsgálatokra került sor, amelyeknek a célja az, hogy megvédje a felelősöket a valódi eljárás elől. Másodszor nem gondoljuk, hogy ezek a személyek ö, személyesen részt vettek a bűncselekmények elkövetésében minden területen az ő felelősségük minden típusú bűnügyi felelősségre kiterjed a nemzetközi jognak megfelelően. egy, egy bűncselekmény előkészíti, előkészítése, amelynek az elkövetője e, egyedül volt, vagy többen voltak, felelősség, a felettesi felelősséggel való visszaélés és egyéb bűncselekmények. Tehát a tényekre alapulnak a tanulmányaink, és három fő csoport van, eh, amelyeket szeretnék megemlíteni. Az első csoport a nem eh, kormányzati szervezetek által gyűjtött anyagok. Eh, önöket számos ilyen anyaggal ellátottuk. ellátunk. A második forrás kategória az, ember, az Európai Emberjogi Bíróság által megnevezett személyek, illetve ítéletek, és ezek az ítéletek tartalmaznak referenciákat nagyon fontos dokumentumokhoz, és amelyeket az Orosz Föderáció nyújtott be az, az Európai Bírósághoz. A harmadik forráscsoport pedig, ami szintén rendkívül fontos volt a végeredményben, elemeztük az Orosz Föderáció elnöke által eh, kiadott, illetve a hadsereg parancsnokok által kiadott parancsokat, utasításokat, eh, hivatalos dokumentumokat, és eh, ez az ő tapasztalatuk, a feletteseik tapasztalatai és egyéb parancsnokok által kiadott utasítások és parancsok, elemzésére kerül tehát sor. Tehát ezeket az anyagokat szeretnénk önöknek végig gondolásra átadni. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Akkor most folytatjuk a vitánkat. Vidál asszonynak adom meg a szót a Reporters Without Border képviselőjének. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt lehetek. A Szót azzal kezdeném, hogy 22 újságírót munkájuk végzése közben 2000 márciusa óta Oroszországban megöltek, és egyetlen esetben ö, történt ö, ö, meg az, hogy valakit ezért elítéltek. Anna Politovskaya ö, halálának most már ö, ö, ö, harmadik évét három éve ölték meg Anna Politkovskáját, és bizony mai napig sem ítélték el a bűnösöket. Anna Politkovskája Észak-Kaukázusban is külön tanulmányokat végzett. Valahol büntetlenül maradnak. Tehát az bűnelkövetések, és senki nem maradhat ki mind a, a, az ilyen problémákból azok, akik rávilágítanak arra, hogy milyen nehézségekkel küzdenek a kaukázusban. A kaukázusban azt mondják a sajtóban is, hogy semmilyen probléma nincs. Persze, hadsereg jelen már nincs, de csöndes a harc és igenis az még mindig létezik. Néhány hónappal ezelőtt Dagasztánba, Csecsenföldre, Ingusföldre utaztunk el, és megvizsgáltuk, hogy az újságírók hogyan dolgoznak. Csecsenföldön, Ingusföldön már nincs szabad sajtó, Dagasztánban még valamennyire léteznek újságírók, de vagy megölték már őket, vagy befogták a szájukat Valahol elég félelmetes az irónia, hogy ez így van. A az aktivistákkal, emberi jogi aktivistákkal márciusban találkoztunk még, de azóta lassan, de biztosan eh, egyre másra eltűnnek. Natália Jesztyemirova segített minket abban, hogy márciusban ott lehettünk, ő ma már nem él. Számosan dolgoznak, még megpróbálnak tenni valamit, de hogyan tudnánk őket segíteni? Konkrétan szeretném megkérdezni önöket, hogy Csecsenföldre, Ingusföldre, Dagestánba el szeretnének-e önök utazni? Képes-e vízumot adni azon fenyegetett személyeknek, akik ott már életükért küzdenek? képesek-e önök arra, hogy Oroszországba elutazzanak, nyilatkozatokat tegyenek ott az Oroszföldön. Ha igen, készen állnak erre, akkor tudnak segíteni ezen embereken, és akkor nem lesz haszontalan az, amit önök végeznek. Köszönöm. Elnök asszony, köszönöm Midel asszonynak a kérdéseket, a kérdéseket a tanács és a bizottság számára tették föl, és számunkra is. A felszólalók listáján egy kogléna kollégának, Dancis úrnak adom meg a szót, aztán pedig a Nekaszovot kérem föl, és Kováljov urat, hogy válaszoljanak meg az elhangzott kérdésekre. A cél az, hogy Dimitrievski úrnak is megadhassuk a szót, amennyiben a kapcsolatot sikerül ö, kialakítanunk. Tisztelt ö, képviselőtársak! So as the one who grew up in the Csak nagyon röviden, köszönöm szépen. Még emlékszem, olyan időszakra, amikor megfélemlítették eh, az emberi, az ellenzékieket Oroszországban, vagy még régen a Szovjetunióban, de még a 70-es években is volt lehetőség arra, hogy valakit kiutasítsanak, és elhagyja az országok, vagy Vladimir például kicserélték valakivel, Luis Korvalánnal. De a mai Oroszországban jelentős mértékben romlott ez a helyzet ugyanis itt most gyilkosságokról beszélünk, és nincs más alternatíva. Ezért vállaljanak felelősséget azért, hogy ne romolhasson tovább a helyzet. Én azt hiszem, hogy tolerálunk, vagy relativizálunk bizonyos dolgokat, ami, ami bűnözés, és ez, ez, ez cinizmus, mert fel kell vállalnunk a felelősséget. Nem elég, hogyha üdvözöljük és dicsérjük az orosz kollégáink bátorságát, nem, beszélni kell arról, ami Oroszországban történik, és mindent meg kell tenni, hogy megóvjuk az életeket. Kiitos, herra Donskis. Köszönöm, mondja az elnök asszony. Most szeretném Nekra Szobornak megadni a szót. Ő független rendező, és a grúz problémáról is filmet forgatott. Köszönöm, elnök asszony. Néha talán hasznos egyszerű nyelvet használni. Én oda szeretnék visszatérni, amiről Ranzbergis úr beszélt, amikor azt mondta, hogy az üres szavak is jobbak a semminél annál, hogyha nincs beszéd. Ha Röviden leírhatnám a helyzetet a határon átnyúló igazságszolgáltatás kapcsán ugye azt szoktuk mindig mondani, hogy az emberi jogok tekintetében létezik egy ilyen határon átnyúló igazságszolgáltatás. Valaki bűncselekményt el, gyilk, súlyos bűncselekményt, vagy súlyos emberi jogsértés, mint amiről most itt beszélünk, akkor ezzel a bűncselekménnyel kapcsolatban ez nem csak az Orosz Federációnak van joghatósága az ügyben. A civil szervezetekkel kapcsolatos helyzet. Nos, Oroszországban az a sajátos dolog fordul elő, hogy egyszerűen megfosztják őket az eszközeiktől, az, magyarul a pénztől, működésképtelenné váljanak. Az orosz kormányzat ott hívhatjuk cinikusnak, vagy máshogy, de ez tulajdonképpen egy nagyon pragmatikus lépés ez. Napjainkban nem az ideológia számít, nem a szép szavak, hanem egyszerűen veszélyes számukra, hanem egyszerűen a pénz számít. Egyetértek nőnökkel és Muratov úrral is, és én is meg vagyok győződve arról, talán Muratov úrnak mondanám, hogy most eh, nem olyan időket eh, élünk, eh, amikor pénz nélkül működnek a dolgok, hát kereskedelmi alapon működő újságnál is szükség van, de pénzre, de van, amikor az emberek az utolsó fillérjüket adják oda, inkább a gyerekeik el, száj elől vonják el a falatot azért, hogy kiadhassanak egy újságot, amit a saját maguk készítenek a vidéken, vagy akár még Szentpéterváron is, ahol én élek. Ezért és még valami teljesen egyetértek azzal, hogy jöjjenek el ide diákok, mások, jó, ez egy szép evolúciós megközelítés, de vannak olyan sürgős kérdések, amelyekkel azonnal és konkrétan kell foglalkozni most. Ez már mielőtt túl késő lenne, már tegnap is késő lett volna talán. Az ellentmondás az emberi jogokkal kapcsolatos határon átnyúló joghatóság és a között, hogy mindenki akar segíteni egyik oldalon, valamint másrészt a között, hogy egy szükséges, pragmatikus odafigyelésre van szükség, mindezen intézkedések és törvények tömege kapcsán, amit Oroszország meghoz, és amelyekkel megpróbálják megakadályozni az emberi aktivisták és újságok működését. Én ugye filmes vagyok, újságíró, ebből a millióból, ebből a környezetből érkezem, és meg vagyok győződve arról, hogy az információt szólás, szabadság, a szólás szabadság az egyik eh, legalapvetőbb dolog, ami meg tudja változtatni Oroszországot és eh, nem csak az elit kapcsán, akik még ide is eljuthatnak, mert akkor is csak diákok, hanem az egyszerű, átlag emberek eh, közül nagyon sokan nagyon jó emberek, csak egyszerűen agymosodtak, mert nem jutnak információhoz. Információs vasfüggöny létezik. Nagyon sok újságíró, aki ide is eljut, különböző szervezetek vagy politikusok, akik eh, hát kicsit eh, Oroszország kapcsán azért eh, csinyán bánnak az igazsága, Me át kell törnünk tehát röviden ezt az információs vas, vasfüggönyt. Köszönöm szépen. Köszönöm a fontos megjegyzéseket. Fontos megértenünk, hogy az információ vasfüggönye létezik, és ezen át kell lépnünk. A listámon Kokán úr szerepel. Ďakujem pekne. Jedna poznámka. <clears throat> Köszönöm szépen. Egy észrevételem lenne, és ezzel ott folytatom, a Landsbergis úr abba hagyta. Azaz folytatódik ez a végtelen párbeszéd, különböző találkozók, mint ez mai is, Persze fontos tanácskozások, találkozók, mert lehetővé teszik számunkra, hogy autentikus forrásból isunk információkhoz, olyanoktól, akik Oroszországban, ott, abban a valóságban élnek, vagy a világ más részein élnek. De kicsit pessimista vagyok, és nagyon aggódom. Ugyanis Véleményem szerint nem szabad, hogy mindez rutinná váljon. Azaz, itt jó, ma azt mondtuk, hogy milyen jót vitatkoztunk, beszélgettünk itt nyílt szellemben az orosz vendégeinkkel, és ennyi. Aztán nem történik semmi. Pedig történnie kellene valaminek. Én azt értem, hogy egyik napról a másikra nem változtat nem változtathat meg mindent az ember, időnként hosszabb időre van ehhez szükség, és nagyobb nyomásra, de ez nem jelenti azt, hogy mi a bizottság, a svéd elnökség most ölbetett kézzel üljön, csak azért, mert nincs meg az Oroszországgal folytatott tárgyalásokhoz a megfelelő mechanizmus. Nem szabad, hogy ez legyen a döntő. És persze elismerem azt, hogy a Demokratikus Európa delegációja, hogyha elmi látogat Ingus földre, akkor szépen leülnek teázni az elnökkel, aztán hazamennek, írnak egy jelentést, milyen hasznos volt ez a vita, milyen jót beszélgettünk. Hát e, nem, ezt el kell kerülnünk. Nem szabad, hogy megelégedjünk ezzel a mai helyzettel. És azért mondtam, hogy pessimista vagyok, mert nekem sincs konkrét javaslatom, nincs varázsreceptem arra, hogy hogyan lehet olyan nyomás alá helyezni Oroszországot, ami megváltoztatná a helyzetet. Ezért tovább kell gondolkoznunk azon, hogy mit tehetünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm Gokán úrnak. Most Grips úr, alelnöke a szó. Köszönöm, elnök asszony. Köszönetet szeretnék mondani az orosz meghívottainknak. amikor Szergei Kováljovot hallottam a parlamenti közgyűlésben néhány évvel ezelőtt, akkor én úgy éreztem, hogy lehetőség nyílott arra, hogy amit ő akkor elmondott, az majd valóban méreható változásokat is hoz. Akkor én az első csecsen konfliktus idejére emlékszem, ez akkor volt, és azon tűnöttünk el akkor, hogy az Európa Tanács tagjaként Oroszország majd a jogait tovább, jogaival tovább élhet-e, vagy sem az Európa Tanácsban. Ön akkor azt mondta, hogy igen, mert az oroszoktól nem lehet problémamentesen megvonni ezt a jogot. De hogyan lehet ösztönözni a változást orosz országban? Tíz év telt el azóta, és azt kell, hogy mondjam, hölgyeim és uraim, hogy az önök szavaima bizony igen nagy hatással voltak számunkra voltak ránk. Persze nap mint nap különböző forrásokból tájékozódunk bizonyos eseményekről, fejleményekről, amelyek vagy író, újságírókat, vagy aktivistákat, vagy NGO tagokat ö, ö, érintenek, és különböző országokról, Ingusföldről, Csecsenföldről érkeznek. Mindezek nagyon ö, mélyen megráznak minket, de tudjuk azt is, hogy itt az Európai Bíróság, itt az Európai Parlamentben mit tehetünk bizony. A 780-as számú határozat számos olyan problémát sorol föl, amelyre önök is utaltak ma itt a beszámolójuk során, hölgyeim és uraim. Teljes mértékben megértem, mennyire elkötelezettek önök és mennyire szeretnének ö, ö, minket, a tudatosságunkat fokozni, hogy ne csak a parlamentben ö, ö, együtt dolgozó ö, képviselők és szakbizottsági tagok tudják és érezzék át, hogy mi történik ma. Hogy mi itt ne felejkezzünk el önökről, hiszen számos más problémával is meg kell küzdenünk, mint az energiabiztonság, a gazdasági válság, de ne felejtsük el azt sem, hogy egy államnak az az alapfeladata, hogy a polgárait szolgálja. És ez itt az alapvető fontosságú üzenet, és hogyan lehet hatást gyakorolni a mi partnerünkre, a mi szomszédunkra, hogy e szomszédunk ezen normákat elfogadja és tiszteletben tartsa. Szomszédként megtapasztaltuk már, hogy 70 évvel ezelőtti eseményeket is nehéz megmagyaráznunk még ma is hogy mi miért történt. Szomszédországként egy bizottságot hoztunk létre az orosz EU kapcsolatokban, hogy a szakértők munkáján keresztül átláthatóbbá váljon a helyzet. Mi tudjuk és megértjük, mennyire nehéz megmagyarázni a közelmúlt eseményeit, és azokat megérteni. Az események, a régmúlt béli eseményeket megélt személyek ma már elhunytak, mondjuk a lengyel-orosz válságra gondolok, de önök például kortársak tudják, hogy az emberi jogi aktivistákat megölték néhány éve vagy néhány hónapja, és mégsem vagyunk képesek arra, hogy ö, valóban aktívan lépjünk föl, valahol még mindig passzívak vagyunk. Mit tehetünk annak érdekében, hogy kilépjünk mindebből? De nem, tevékenynek kell lennünk, igenis tevékenynek kell lennünk, aktívan kell fellépnünk annak érdekében, hogy valahol folyamatosan emlékeztessünk az értékekre, azon értékekre, amelyeket még inkább ki kell teljesítenünk. Vannak olyan fórumok, ahol folyamatosan emlékeztetnünk kell ezen tényekre, és nem szabad, hogy ez legyen a végpontja az eljárásunknak. Szó nincs erről igenis egy új valóságot kell építenünk, az orosz szövetség társadalma és minden más polgár számára. A történelem kemény sorokat írt. Nehéz a történelme, súlyos történelme van Oroszországnak, tudjuk, mik történtek, viszont egy elvet tiszteletben kell teltenünk, és ez, ezen elv és elvek az Európai Unió tagországainak elvei, és az európai szabad, szabadság és emberi jogi normákat érvényesítenünk kell. Landsbergis képviselő úr nagyszerűen röviden, de velősen szólt, és ezeket az elveket kell valóban győzedelemre vinnünk. Köszönöm, alelnök úr. Most Kazak úr a szó. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm. Tisztelt képviselőtársak, tisztelt meghívottak. Én is szeretném kifejezni, milyen mélyen megrázott engem mindaz, amit önöktől hallottam. Emlékeztetett mindez engem a volt ö, ö, ö, kelet-európai blokk országaiban megélt történelemre. Mi megéltük a vasfüggöny lehullását, megéltük az orosz blokk demokratizációját, Bulgária, Románia és egy további országokra gondolok, hiszen a glasnost, a Perestroika a Szovjetunióból indult ki, és végül is teljes demokrácia épülhetett ki Bulgáriában és a volt szovjet csatlós országokban is. És az az ország, amelyik végül is e, e, zászló vivője volt a perestroikának most végül is a totalitárius rendszerhez lép vissza a, a szabad szólás és gondolatszabadság teljes sárbatiprását, borbatiprását végzi. Valahol egy nagy országról, egy nagy hataromról van szó. És valahol az országok, a, a többi országok nem igazán akarnak ö, ö, fellépni az Orosz Föderáció ellen. Az a benyomásom, hogy az Európai Unió valahol nem eléggé érzi magát ö, erősnek ahhoz, hogy az emberi jogi ö, igényeinket érvényesíthessük. Persze a gazdasági, kereskedelmi kapcsolataink igen jelentősek az EU részéről Oroszországgal, de azt gondolom, hogy képesek vagyunk többet is tenni. És az Emberi Jogi Albizottság tagjaként azt kell, hogy mondjam, hogy nagyobb szinergiával kell fellépnünk más szervezetekkel együtt, és olyan szervezetekre gondolok, nem csak az Európa Tanácsra, amelyben az Orosz Föderáció is részt vesz, például az ENSZ-re, az európai biztonsági szervezetre, az EBESZ-re is gondolok, mindenképpen az emberi jogokat zászlónkra kell tűznünk, folyamatosan szólnunk kell erről, és valahol egy hangot kell képviselnünk, és akkor jelentős hatással tudunk lenni az oroszokra mert Oroszország mégsem vonhatja ki magát a nemzetközi közösség egyhangú üzenete alól. Ezért köszönöm elnök asszony, hogy kezdeményezésére az Európa Tanács emberi jogi képviselőjét is meghívta e fórumra, és továbbra is bátorítom ezt a munkát. Köszönöm, mondja az elnök asszony. Köszönöm Utalt az alelnök úr azon államok helyzetére, amelyek húsz évvel ezelőtt kiléptek az orosz hatáskörből, az biztos, hogy az árnyék biztonsági szervezetek ezen országokban valahol, és főleg az Orosz Föderációban nem, nem igazán nem igazán zárult le a munkájuk, és az NDK-ban is így van ez. Az lett, az lett volna jó, ha ez így lett volna. 1991-ben történtek persze előlerépések, Berlinben és másutt is, de a Szovjetunióban, Oroszországban ez nem történt meg. A kollégák, ha szeretnének, most még szót kérhetnek, aztán pedig meghívottainknak adom át majd a szólásjogát. Vannak olyanok is köztünk, akik nagyon jól ismerik Oroszországot a civil társadalom képviselőit, az NGO képviselőit kérem, ha ö, szólni kívánnak, tegyék meg az NGO-k nevében is. Tókész úr, tessék. Tőkés úr, tessék. Nagy szeretettel köszöntöm Kováljev urat és harcos társait. Jó helyre jöttek és igaz az, hogy többet kell tennünk, mint amennyit beszélünk. Az este megrázó hatással volt rám a televízióban arról hallani, hogy kiderült Margaret Thatcher asszony és vezető nyugati politikusok 89-ben ellenezték a berlini fal lebontását, és olyan értelemben tárgyaltak az orosz, a szovjet féllel, hogy akadályozzák meg ezt a folyamatot. Titkos levéltárakból kerültek elő ezek az adatok. Nos, romániából jövet eszembe jut hogy sok, hasonló tapasztalat jut eszembe nyugaton dicsőtették az fifty six os budapesti forradalmat a prágai tavaszt sixty eight ban a varsói solidarnostot eighty ban dicsőtették és magasztalták szolzsenyicint és szaharovot bátor kiállásukért de ezzel szemben volt egy olyan nagyhatalmi politika amely félretette adott esetben azokat az értékeket melyek mellett a nyugati világ a demokrácia, a jogállamiság, a szabadság mellett a nyugati világ kiállott. Én egyházi ember vagyok, egyszerű lelkész voltam a 70-es, 80-as években, majd püspök lettem, és soha nem felejtem el, hogy a 90-es években mennyit kellett harcolni az egyházak világtanácsában vagy a református világszövetségben a moszkovita egyházpolitika ellen az orosz ortodox egyház vagy a román ortodox egyház posztkommunista kollaboránsai ellen jellemző példa hogy a református világszövetségnek a főtitkára Opocsenszki úr minőstett kollaboránsa volt a cseh titkosszolgálatnak és még two thousand ig regnált a református világszövetség élén és lehetőleg elnyomta a magamfajta egyházi embereket azokat akik a múlttal szembe akartak nézni a ceausescu rendszert le akarták leplezni a securitate ellen bátor, bátorkodtak fellépni. Sajnos manapság is érzek egy olyan attitűdöt, egy olyan nyugati attitűdöt, egy olyan kettősséget, hogy miközben vállon veregetjük a, az aktivistákat, a szabadságharcosokat, és dicsérjük őket a nyugati sajtóban, és konferenciákon, fórumokon nehezen szánja rá magát a fejlett demokratikus országok, nehezen szánják rá magukat, hogy nyíltan és hatékonyan fellépjenek ezekben az ügyekben. Ez az attitűd, ez, egy, ez a múltnak az öröksége és ezzel is szaktani kellene könnyű innen távolról tibet ügyében felszólalni vagy az ujgurok ügyében de itt van az orosz gazdaságpolitika energiapolitika a közvetlen gazdasági érdekek ezeket kellene valahogy felülmúlni az emberi jogok a szabadságjogok képviselete terén és én büszke vagyok hogy ennek a bizottságnak a tagja vagyok az emberi jogi bizottságnak és remélem hogy sikerülni fog majd egy olyan emberi jogi biztos tisztségét létrehozni az európai bizottságban amely az európai unión belül is de továbbra is az európai unión kvül is tud harcolni az emberi jogokért. Kiitos Tökes tästä puheenvuorosta. Köszönöm szépen Tőkés úrnak az előadását. Azt hiszem, hogy most már Stanislav Dimitrievszkének adom meg a lehetőséget, hogy válaszoljon. Nem tudom, a Skype-on keresztül sikerült-e felvenni vele újra a kapcsolatot? Várunk egy picit talán igen, bárnunk kell. De van -e arra lehetőség, hogy addig is, míg őt nem tudjuk meghallgatni, addig valaki másnak adjuk meg a szót. Preda úr, tessék! Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony! Először is köszönetet szeretnék mondani a meghívottaknak, és a tanúságtételeket is köszönöm. Nagy tisztelettel adózom a bátorságuk és elkötelezettségük előtt. Másodszor is nagyon közvetlenül szeretnék eh, megválaszolni a eh, riporterek határok nélküli eh, NGO képviselőinek felkért minket arra, hogy menjünk el Oroszországba. Igen, kedvem van azt mondani, hogy igen, választ, szívesen mennék Oroszországba, és szinte szükségesnek érzem azt, abszolút szükségesnek, hogy azon emberek, akik nap mint nap beszélyeztetik életüket, sürgősen vízumot kaphassanak országainkból és hogy lehetőséget adjunk nekik arra is, hogy legalább közvetlen azonnali védelemben részesülhetjenek, amikor szükségük van rám ma, olyan kommunikációs eszközök állnak rendelkezésünkre, amelyeken keresztül a nagykövetségeinket azonnal lehet valós időben informálni a veszélyhelyzetről, és ezt a helyzetet konkrétan lehetne kézben tartani. Végül pedig szeretném, hogyha a borulátás ellen fellépnénk, mert talán a legnagyobb ellenség, a legveszélyesebb ellenség pontosan azok számára, akik az emberi jogokért a terepen harcolnak, minthogyha borulátúak vagyunk. Tőkés urat hallgattam meg az imént. Igen, én is emlékszem amikor még Tőkés úr nálam Romániában aktivistaként lépett föl az ellendék részéről, igen, ő is így tette. Az volt a legrosszabb, amikor azt hallottuk, hogy valaki borulátó nem, a határajonkon kívül is a saját ügyünket kell, hogy ügyünkben kell, hogy higgyenek az emberek. Én azt gondolom, hogy nem szabad szkeptikusaknak lennünk, az ügyet csak így tudjuk támogatni. Köszönöm. Elnök asszony, köszönöm Preda úr, és úgy látom, hogy sikerült Dimitrievski újjal a Skype kapcsolatot felvennünk. Mik a benyomásai a vitával, eszmecserével kapcsolatban? Vannak-e megjegyzései? Szeretne pontosítani azzal kapcsolatban, hogy az EU-n belül milyen intézkedéseket lehetne még foganatosítani? Köszönöm szépen. Jól hallottam mindent amit a résztvevők elmondtak, mindent tudtam követni, és köszönöm, hogy megszervezték ezt a meghallgatást. Nagyon sok mindennel egyetértek persze, amit elhangzott. Voltak, akik azt mondták, hogy többet kellene követelnünk, hogyha most itt a többes számot használom, ez itt az Európai Parlamentre, illetve az EU tagállamaira vonatkozik. Sok minden hangzott el az Orosz Föderációval folytatott konzultációról, tárgyalásokról. De nézzük meg egy kicsit, hogyan is néz ki a helyzet. Az Európai Unió, az uniós intézmények mindig is követelték, követelik azt, hogy hatékonyan vizsgálják ki ezeket a gyilkosságokat, orgyilkosságokat, az emberrablásokat, a Csecsenföldön elkövetett bűncselekményeket. És az Orosz Föderáció erre rendszeresen azt válaszolja, hogy hát persze, persze, eh, lefolytatjuk a nyomozásokat, és minden nehézség ellenére folytatjuk a vizsgálatokat, a nyomozást, minden tőlünk telhetőt megteszünk, ezt mondják. De hát elmondhatom önöknek, az orosz hatóságok hazudnak. És természetesen az eh, európaiak eh, ért értik, tudják, hogy nem az igazat mondják nekik, ezt mindenki tudja. Tehát az Orosz Federáció is pontosan érti és tudja azt, hogy a partnerei tudják, hogy hazudnak nekik, hogy be vannak csapva. Ez egy ördögi kör. Mindenki pontosan tud mindent, de úgy tesz, mintha nem tudná. És ezt az ördögi kört kell, kellene megszakítanunk, ezt kell megtörnünk. Néhány héttel ezelőtt, tehát ebből az ölői körből kell kitörnünk. Néhány héttel ezelőtt beszéltem Hammerberg úrral, az Európa Tanács ember jogi főbiztossával. Ő nagy figyelemmel hallgatta, amit én és más emberjogi aktivisták mondtunk neki. Arra kértük, hogy az emberi jogokért küzdők közül azok, akik Kazirov területén tevékenykednek. Nos, róluk tudni kell, hogy ha valaki egy hivatalos szervezet tagja, akkor nem fog igazat mondani. Most úgy tűnt, hogy megérti, amit mondunk, de, de nem, nem ez történt. Tehát mi azt kértük, hogy ne fogadja az ilyen úgynevezett áldozatokat, de ő természetesen fogadta őket egy hivatalos épületben, és aztán Kadirov úr meghívta őt egy vacsorára, és elfogadta Kadirov meghívását. A Kaukázusban, eh, ebben a régióban eh, egy közösen elköltött vacsora a szolidaritás egyik gesztusának értelmeződik, ez egy nagyon magán jellegű dolog, és nekem ez teljesen elfogadhatatlan. Eh, persze világos, hogy Kadirov teljes totalitárius rendszer tudott kiépíteni az Orosz Federáció területén. Az Orosz, Orosz Föderáció ugye egy autoritár állam, de Kadirov egy teljesen totalitárius rendszert épített ki és akkor fel kell tenni a kérdés mondjuk az Orosz Föderáció főállam ügyészének, hát hogy lehet ez? Hogy, hogy nem tartóztatták még le Kadirovot, aki az Orosz Föderáció területén épített ki egy teljes totalitárius rendszert, és emellett egy csomó más bűncselekményt is elkövetett. Úgyhogy kérdezem önök, kérem önöket, kollégák, gondos, gondolkodjanak el még erről. Persze vannak csomó problémát, nem lehet azonnal megoldani, de gondoljanak más lehetőségekre is, próbáljanak gondolkozni, hogy hogyan lehetne máshogy dolgozni, mást, hogy fellépni, mert most már ugyanarról beszélünk tíz éve, és nem történik semmi. Talán az európai parlamentnek gondolni kellene arra, hogy egy tényfeltáró küldöttséget küldjön az Észak-Kaukázusba. Köszönöm. Köszönöm, Stanislav. És nagyon köszönöm azt, hogy részt tudott venni a eszmecserében, a vitában. Préda úr, vagy mások, akik szeretnének elmenni Daggesztánba, vagy Ingusföldre, hát én magam is szeretnék elmenni oda, azt hiszem, hogy valahogy ez kell, hogy sikerüljön, hogy megszervezzünk egy ilyen utat. És természetesen vitatkozni akarunk az oroszokkal. Az orosz diplomácia, egyébként diplomaták panasztettek nálam, mert nem hívtuk meg őket erre a meghallgatásra. Nos, hát meghívtunk, meghívtuk volna őket, de azután elkezdtek kritizálni engem, hogy majd nem semlegesen fogunk beszélni orosz ügyekről, belügyekről. Hát természetesen mindig minden lehetséges formában el szemünkre hányák, hogy beavatkozunk, ugyanúgy mint Kína esetében. Hát nem, mi meghívunk valakit, aztán vagy eljönnek, vagy nem. Most pedig Kovályov úrnak adok lehetőséget arra, hogy a neki feltett kérdésekre válaszoljon. Ön ilyen szó, Kovályov úr. Köszönöm. Спасибо. Köszönöm szépen. Volt egy kiváló elnök, Carter elnök, aki azt mondta, aki kiváló szép szavakat használt és mondott, azt mondta, hogy nem küldhetem a tengeri ha- a, nem küldhetem a tengeri haderőmet Oroszországba, hogy, hogy kiszabadítsa a politikai foglyokat, de minden mást meg tudok tenni. Nos, hát ez a válasz a kérdésre, hogy mit kellene tenni. De itt van Andrew Szakarov is, aki egy kiváló személyiség. 1988. januárjában azt mondta, az én országom támogatás, országomnak támogatásra és nyomásra van szüksége. Ma ez a mondat egy kicsit máshogy kellene, hogy hangozzon. Ma nem arról van szó, hogy támogatásra és nyomásra van szükségünk, hanem a világnak van szüksége támogatásra és egy kis nyomásra is. És és a világnak kell támogatnia Oroszországot, és egy kis nyomást is kell gyakorolnia rá. Milyen típusú nyomásról van itt szó? Mit kellene tenni? Azt hiszem, hogy önök nagyon tapasztalt politikusok. Sokkal jobban értik, mint én a helyzetet, a, azt, hogy milyen nyomásgyakorlás lehet alkalmazni, használni, és tudatában vannak ennek, tudják, hogy ez hogy működik. Mindemellett, hogyha az én tanácsomra szorulnak, annyit mondhatok ezzel kapcsolatban, hogy az Európa Tanács elfogadott egy állásfoglalást, amely azt ajánlja az Európa Tanács tagjainak, hogy Oroszország ellen indítsanak egy eljárást Strasburgi bíróságon, és Nagy-Britanniával kapcsolatban ez már egyszer megtörtént, tehát eljárásra került sor bírósági eljárásra, és Nagy-Britannia egyetértett az ítélettel, a bíróság ítéletével. Nos, nagy-Britanniára kiszabtak egy bizonyos ítéletet, és ezt ő végrehajtotta. Vannak, milyen hány ország van az Európai Unióban? X ország, önök képviselik a saját országaikat, az Európa tanácsnak is tagjai önök, úgyhogy ennek a döntéseit végre kell hajtaniuk. Tehát akár Oroszországot, Oroszország ellen is eljárást indíthatnak Strasbourg, a Strasburgi Bíróságon. Nagyon sokáig beszéltünk, párbeszédet folytattunk, mindenki elmondta, hogy hogyan értékeli a helyzetet, nagyon érzelmi, nagyon nagy érzelmi töltetet vett ez a e, dialógus, legalábbis a mi részünkről. Önök azonban e, szakértők, önök értik a helyzetet. Önök száz százalékban értik a helyzetet. Tudniuk kell, hogy mi nem alaptalanul vádáskodunk. Önök, a szakértők talán tájékoztathatják azokat az Európai Parlamentben, akiket érdekel ez a téma. Vagy hogyha engem megkérnek, én egy két órás előadást tudok, tudományos előadást tudok tartani a helyzetről. És akár órákig is tudok beszélni a kérdésről, és teljes körű információt tudok adni. Most erre nincsen lehetőség. Nos, megpróbáltam megválaszolni a kérdésüket, hogy mit kell tennünk. Második kérdés az az, hogy mit ne tegyünk. Ne higgyék például e, ne higgyenek például a hivatalos képviselőknek, mert ők hazudnak, és ezt egészen egyszerűen be lehet bizonyítani. Ebben a helyzetben nem kell politikailag korrektnek lenni. Ebben a helyzetben nem létezik a politikai korrektség. A korrektség önmagában az létezik, de a politikai korrektség az valami olyasmi, mint az irányított demokrácia, vagy a eh, szuverén demokrácia. Hát ezek a dolgok nem léteznek, ugyanez a helyzet a politikai eh, korrektséggel. Nos, mit ne tegyünk még? azok, akik a nem létező választásokat megnyerték, azoknak nem kellene gratulálni. Putin úr és Medvedev úr egyetlen választást soha nem nyert meg. Én nem, szab- nem gratulálnék nekik én, hogyha egy nyugat-európai állam vezető politikusa lennék, nem gratulálnék neki. Én Medvegyevvel így beszélnék, hogyha én nyugati politikus lennék. Medvegyev úr, természetesen mi nem fogjuk megszüntetni a kapcsolatokat az önök országával, nem fogjuk berekeszteni a tárgyalásokat és a konzultációkat, és nem fogjuk berekeszteni a gazdasági kapcsolatokat, de mindenki tudja, ön is tudja, én is tudom, hogy ön nem legitim, legitim, legitim eh, politikus, mert demokráciában csak az lehet legitim, aki eh, titkos eh, és nyílt, nyílt eh, szavazáson nyert, választáson nyert. Tehát valódi szabad választásokon. Ő azonban soha nem nyert ilyen választásokon, ezt mindenki tudja. Ez alapján kell a kapcsolatainkat alakítani, ezért nem gratulálunk önnek a, nyer, a győzelméhez. Legyünk őszintén. Tudom, tudom persze, hogy naív vagyok, de biztos vagyok benne, hogyha egy nyugat-európai ország politikai vezetője meg e, engedné magának e, ezt a kis e, politikai kísérletezést, akkor ezzel sokat nyerne. Na persze, nyilván az orosz politikai elit őt megtámadná, rátámadna, de hát talán mégis megéri. Ami az energiát illeti. Hadd emlékeztessem önöket arra, hogy volt már olajválság a történelemben. Nyilván önök is tudják, hogy, az, hogy Szovjetunió miatt nagy nehézségekbe került, került a Nyugat-Európa. A közép-keleti, a közel-keleti válság miatt. És sikerült túlélni ezt a helyzetet. Az olaj az olajat nem lehet megenni, nem lehet meginni, el kell adni és ezzel számolni kell. Önök itt, hölgyeim és uraim, azt is elfelejtették, hogy a hidegháború, hidegháborút valaki egyszer megnyerte, de senki nem használta ki ezt a győzelmet. És ez az a kérdés, illetve ez a válasz a legfontosabb kérdésre, hogy mit tegyünk és mit ne tegyünk. A második kérdés, amire emlékszem, ez az ortodox egyházról szólt. Az orosz ortodox egyház részt vesz az emberjogi tárgyalásokon, vitákon. De miben merül ki ez a részvétel? Nos, hát ehhez először meg kell néznünk magát az egyházat. Ez az egyház Stálinért imádkozott, Stálint fogadta, befogadta, vagy az 1960-as években, jól emlékszem, az egyik egyházi hírlevélre, illetve egyházi szórólapra, amely arra kérte az embereket, hogy a szovjet ellenes propagandát jelentsék be az egyháznak, és magyarázzák meg az egyháznak, vagy mondják el, hogy honnan szerezték ezt. Tehát látják, az egyházi vezetők közül sokan a titkos szolgálatok kiszolgálói is voltak, a KGB kiszolgálói is voltak. Ez a helyzet. Nyilván tudják, hogy hát többször felvetettük már ezt a kérdést. Ez, a vilá, ez az egyház nem valami más, magasabb rendű világ képviselője, ez is világunk része a keresztények, akik itt ülnek, ezt ne felejtsék el, nagyon más a mi egyházunk. Elnök. Köszönöm szépen. Szerettük volna, hogyha egy kicsit tovább hallgathatjuk ezt a fejtegetést, de sajnos nincs már erre időnk. Itt az ideje, hogy a tanácshoz és a bizottsághoz forduljak. Noblander nagykövethez fordulok, és az EU-Oroszország csúcs találkozó tükrében és az EU-Oroszország emberjogi konzultációk tükrében kérem, hogy foglalja össze a hallottakat. Köszönöm szépen, elnök asszony, röviden. Elnézést, hogy aztán el kell mennem, mert megy a repülőm. Az emberi jogi helyzet javítása javításához a világ bármely részén párhuzamos intézkedésekre van szükség. Természetesen az emberjogi mm, aktivistáknak a terepen van szükségük aktív segítségre, de politikai és diplomáciai nyomásgyakorlásra is, mert ha ez nem, mert hogyha ezt nem történik meg, akkor nem tudunk gyakorlati segítséget nyújtani az emberjogi jogvédőknek, ők pedig nem tudnak kijönni az országból. Természetesen az kormánynak és a civil társadalomnak különböző szerepet kell vállalnia. A kormányok, hogyha a kormányok bolykottálnak egy rezsimet, akkor, akkor ezzel megfosztjuk magunkat attól a lehetőségtől is, hogy hatással legyünk erre a, a rendszerre. De hogyha az NGO-k viszont nem bolykottálnak egy rendszert, akkor ők is meg, megfosztják magukat attól a lehetőségtől, hogy hatással legyenek egy bizonyos rendszerre. Az ember, azt ezt nem mondanám, hogy az emberi jogi az emberi jogi kérdések ne vezettek volna semmilyen eredményre Korábban, amikor ilyen kérdéseket felvetettünk, az orosz delegáció egyszerűen kivonult. Most már ez azért nem így van. Ami az orosz federációt illeti, azt mondanám, hogy felismerték annak a legitimitását, hogy az NGO kérdése folyamatosan napirenden van, és, minden, és, és számos más téma is. De persze nagyon nehéz megmondani, hogy milyen konkrét hatással voltak a párbeszédek. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen ezt az összefoglalót. Talán elmondhatom azt is, hogy az EBSZ e Varsói Emberi Jogi Dimenzió mi találkozójának az előkészítéseképpen talán sikerül ebből valamit kihozni, és talán felvetni azt, hogy milyen nehézségei voltak az emberjogi aktivistáknak. Most azonban az a helyzet, hogy az emberjogi aktivisták, aktivistákat hát részben terroristáknak tekintik, és ez bizony a helyzet, a helyzet romlásához vezet. Tessék, megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, röviden szeretnék reagálni. A legfontosabb kérdés, ami elhangzott itt többek részéről, nem olyan kérdés, amire könnyen lehet válaszolni. Párbeszéd és politikai nyomásgyakorlás. Nos, szerintem mindenképpen folytatni kell a párbeszédet az orosz féllel minden szinten. Múlt héten New Yorkban volt egy nagy találkozó, és Lavrov külügyminiszter is részt vett ezen, és itt igenis felvetettük az emberi jogi kérdéseket, és ez bizony magas szint. És ezzel egy időben a párbeszéd során számos emberi jogi kérdést felvetünk november 6-án is. A másik oldalon az a, úgy néz ki a helyzet, hogy Oroszországra nem könnyű nyomást gyakorolni. És néha az embernek az a benyomása, hogy a közvélemény nyomása Oroszországra eh, ellentétes hatást vált ki azt hiszem, hogy a mi megközelítésünk, tehát hogy nyilatkozatokat fogunk, fogadunk el, felvonulásokat tartunk, felvetjük ezeket a kérdéseket az emberjogi párbeszédek során, ez a leghatékonyabb mód, mm, de azért konkrét lépésekre is kell gondolnunk. Gondolok itt arra, hogy hogyan lehet segíteni az emberjogi aktivistákat konkrétan a terepen, és hogyan tudunk előrelépést elérni az emberi jogi, orosz emberi jogi szervezetekkel a párbeszédben. Persze, vannak itt egyéb példák is, Azt hiszem, hogy a különböző ügyeknek nagy, eh, nagy fontosságot kell tulajdonítani a Kadrov versus Orlov ügynek. Például az orosz NGO-k azt mondták nekünk, hogy az NGO törvény, orosz NGO törvény bizonyos javításokat hozott, javulást hozott számukra, kisebb nyomás alatt dolgozhatnak. Azt is láttuk, hogy a belügyminisztérium egy külön ügy egységet hozott létre, ez az anti rasszista és antináci mm, egység, és egy emberi jogi nagy cselekvési program kidolgozására kerül sor az európai, ez is egy európai program. Tehát vannak kisebb elemek, azt hiszem, hogy két sínen kell itt közlekedni, e, fenn kell tartani a nyomást természetesen, de a konkrét lépésekre is koncentrálni kell. E, az európai e, demokrácia, emberi jogi és demokrácia eszköz használatával kapcsolatban is. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Nagyon sok gyakorlati javaslatot kaptunk azzal kapcsolatban, hogy az Európai Unió hogyan tudja javítani az emberjogi aktivistákkal szembeni az aktivisták támogatását, és milyen szerepet játszik ebben. Különböző segítségnyújtási mechanizmusokra beszéltünk, bízumkönnyítésről és egyebekről. Vannak különböző iránymutatásaink, ezek az emberjogi aktivistákra vonatkoznak, és ezeknek az iránymutatásoknak az alkalmazása Oroszországban mindenképpen felügyeletre szorul. Nagyon sok szabályt ugyanis nem tartanak be. Az is elhangzott, hogy meg kellene próbálni az új partnerségi egyezményben operatív és alkalmazható emberjogi klauzulákat be, beépíteni. Persze ebben egyetérthetünk, az, egyet, együtt működhetünk az Európa Tanácssal, az ENSZ-el, aztán az észak-kaukázusi delegációban is nyilván visszatérünk majd erre a kérdésre. Nem sokára az Európa Tanács emberjogi megbizotjával fogunk találkozni. Nos, kedves kollégák, kedves vendégeink, kedves szakértőink, szeretnék köszönetet mondani ezért a vitáért. Köszönöm az elnökölő országnak a részvételt és a hozzájárulást, és most a program hivatalos részét lezárom, és a parlamenti képviselőket és az ő munkatársait arra kérem, hogy maradjanak itt zárt ülésre. Most pedig az EU-Izrael munkacsoport, informális munkacsoport üléséről fogunk beszélni. Ott a tanács és az Európai Bizottság képviselői is ott voltak. 5 perc szünetet rendelek el, az ülés hivatalos részét pedig lezárom.